Eh. Jó reggelt kívánok! Svédül fogok beszélni, úgyhogy ha valaki nem érti, annak javaslom, hogy tegye fel a fejhallgatót. Eh, <clears throat> ah, eh? Szeretettel köszöntök mindenkit a Esélyegyelőségi Bizottság ülésén. Egyes napirendi ponttal kezdjük, elfogadjuk a napirendet. Ha valakinek van, ha nincsen egyéb más javaslat, akkor az itt előttünk álló napirend szerint javaslom, hogy dolgozzunk. Elnökség közleményei következnek. Először is elmondanám, hogy nagyon gratulálok Armeldoának, aki A Védelmi Bizottság osztályvezetőjévé nevezték ki, gratulálok neki, nagyon örülök, hiszen egy ideig itt dolgozott nálunk. Szeretném azt is elmondani, hogy nem igazán örülök neki, mert itt hagy minket, de örülök az ő sikerének. Új beosztást kapott, nagyon fogsz hiányozni, és az egész bizottságnak is, hiszen eh, amióta én itt dolgozom, azóta te is itt dolgoztál, mindig nagyon megbízható voltál, nagyon profi, eh, hatalmas tudásnak áll rendelkezésedre, és amikor egy, egymás között dolgoztunk, rengeteg segítséget nyújtottál nekem személye, személyesen, és amikor én voltam új, és meg kellett tanulnom egyes dolgokat, hogy hogy működnek. Tehát sajnálom is, hogy itt hagysz minket, de örülök is azért, hogy sikerült erőre lépned, ilyen lehetőséget kaptál sok sikert kívánok, annak is örülök persze, hogy itt maradsz a házban. Szeretnék egy új munkatársát is követeni, köszönteni, aki adminisztrátorként fog nekünk dolgozni. Nagyon örülök, hogy e, itt van a Policy Department-től jött, jó kapcsolatokat tudunk kialakítani ezzel a szakbizottsággal. Nagyon örülök, hogy új, szak, új munkatársunk van, szeretettel köszöntjük. Most pedig az elnökség közleményei következnek a koordinátori jegyzőkönyvről amelyet kiosztottunk. Hogyha nincsen kifogás, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük és archiváljuk. El kell még fogadni az április 20-ai, március 8-ai, július 10-ei és október 10-ei üléseink jegyzőkönyvét is, és azt is javasoljuk, hogy elfogadás után ezt a dokumentációba fűzzék be. Most pedig a nyolcadik napi rendi pont következik. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének prioritásai a 2013-15 közötti időszakra. Pekingi Cselekvési Platform uniós tagállamokban való végrehajtásának felülvizsgálata Köszöntöm az EIGE képviselőit közöttünk. Véleménycserére is sor fog kerülni, miután elmondták előadásokat. Azt is elmondhatjuk, hogy körülbelül két hét múlva a szakbizottság Vilniusba utazik, hogy felkeresse az intézetet a litván elnökség munkába lépése előtt. Annak az a célja, hogy rendszeresen találkozzunk az intézet képviselőivel, kicserélhessük elképzeléseinket, véleményünket. Jelen lesznek ők a szakbizottsági ülésen és a koordinátori ülésen is. Meg is adnám a szót Irene Langbachnak. Parancsoljon! Thank you very much. Um, good morning, members of... Nagyon szépen köszönöm. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget biztosítsanak a következő három év prioritásainak a megbeszélésére. Először is arról szeretnék beszélni, hogy mit tettünk az első két és fél évben, hiszen amit elkezdtünk, azt folytatni is fogjuk, és aztán utána bemutatom az új dolgokat, amelyeket szeretnénk a második félidős munkaprogramba belevenni. Az igazgató tanács is összeül majd, és reméljük, hogy elfogják a második félidős munkaprogramot, aztán kinyomtatjuk, lefordítjuk, és önöknek elküldjük a nyomtatásos dokumentumokat, nyomtatott dokumentumokat. Először is az adminisztrációs rendszerrel kezdeném, ugyanis ez volt, amire leginkább koncentráltunk az utóbbi két és fél évben. Egy ügynökséget az alapoktól felépíteni, az azt jelenti, hogy az administratív struktúrákat fel kell állítani a lehető legjobb módon, és aztán a szabálytalanságokat, mind az ügyletek, mind a pénzügyi elszámolásokat illetően rendbe kell tenni. Láthatják, hogy 2011-ben és 2012-ben a kifizetések helyzete javult, tulajdonképpen ami a munkaprogramban volt, azt 44,2%-ról 63,9%-ra növelték, és szeretnénk elérni a 100%-ot. Hogyha megnézzük a költségvetés végrehajtását, akkor azt látjuk, hogy az első két és fél évben, tehát amikor 2010-ben elfogadta az igazgató tanács a munkaprogramot, akkor a harmadik címmel kapcsolatos munkát kezdtük el, ez itt a nemek egyenlőségéről, nemek közti egyenlőségről is szólt. Tehát nem használtuk fel azokat az összegeket, amelyeket korábban nem használtak föl. Most már sokkal jobb a helyzet. Láthatjuk, hogy háromszor kevesebb ez a szám azt állapítottuk meg a létszámtervvel kapcsolatban, hogy az első fél évben nem tudtunk mit tenni, de 2012-ben 100%-os létszámtervet hoz, tudtunk megvalósítani, amely a pénzügyi tervben volt és az alkalmazottak között különböző nemzetiségek vannak, nem 27, de 19 eh, tagállamot képviselnek. És a legtöbb ügynökség azt a mintát mutatja, hogy az alkalmazottaknak, különösen az administratív eh, alkalmazottak, azok a nemzetiségek, tehát az ottani nemzetiségekből származnak, tehát 21 százalék litván például. És aztán a, a köz, közép- és déleurópai nemzetiségeket láthatjuk 50 ban Hogyha meglátjuk a nemek közötti egyensúlyt, akkor láthatják, hogy megpróbáljuk a férfiak és a nők közti egyensúlyt létrehozni. Ez egyelőre elég nehéz, mert a piacon nem olyan a kínálat. Egyelőre ez egy harmadot mutat, és 2011-ben egy kis változás volt ebben. Aztán nézzük, hogy hogyan alakult az alkalmazottak képe 2000 az elején láthatták, hogy mennyien voltunk, de aztán láthatják, hogy milyen növekedés volt, mind külső, mind belső kategóriákban. A kékkel jelöltek, azok az állandó alkalmazottak, a százalék, aztán vannak szerződéses alkalmazottak, amelyek, akiknek a felvétele az a költségvetéstől függ, és akkor lehet a konkrét feladatokra embereket felvenni, és aztán vannak kiküldött nemzeti szakértők, akik nem csak a különböző tagállamok kultúráját, hagyományait és tudását közvetítik, hanem általában konkrét feladatokra szerződtetjük őket, és a többségük ismeri a nemi alapú erőszakot, ugyanis ez az intézménynek a területe, szakterülete. Nagyon hálásak vagyunk azért is, hogy fiatalokat is tudunk képzésre hívni, tehát gyakornokok is vannak, és ezt látjuk itt az létszámtervben. Aztán, amikor az mi leszünk a soros elnökök, akkor az, új épületben leszünk már, és mi vagyunk az egyetlen intézmény vagy ügynökség, amely az európai, mind az Európai eh, Bizottság, mind a Parlament információs irodája eh, egy épületben van, tehát ezért megpróbálunk eh, szinergiát kialakítani, és most így néz ki. 2012 végére alá írtunk egy megállapodást a litván kormányjal, amelynek, amelynek egy kötelező része mindegyik ügynökség felállításának, és további kicsi jogokat kapnak az alkalmazottak azért, hogy a társadalomban jobban be tudjanak illeszkedni a az alkalmazottak, és egy európai iskolát is felállítanak majd Vilniusban, a kormány ezt ígérte. Most pedig akkor nézzük az operatív részt, tehát 2010-től, ahogy új embereket felvettünk, új szakértelmet tudtunk bevetni, akkor az első legfontosabb feladatot kezdtük el végezni, ez pedig az Európai Tanácsnak a soros elnökeit támogatni a munkájukban. És négy jelentést hoztunk létre, és négy eredményt, neked ismertető dokumentumot. A négy jelentés a lengyel, dán és ciprusi és ír elnökségekkel fogott, foglalkozott, akik akkor voltak a tanácsnak a soros elnökei. Az Európai Unió számára négy új mutatót is kidolgoztunk, ez egy olyan területen történt, ahol még nem álltak rendelkezésre statisztikai adatok az e, Európai Unióban. Ez a, az éghajlatváltozás és a nők e, kapcsolatát e, taglalta, és az oktatásban, a tudományos és a technikai területeken a nők és a férfiak aránya. Ezek az adatok most már az adatbázisban vannak, és megpróbáljuk eh, ezekkel kapcsolatos tanács, eh, tudást kiosztani a, eh, az intézményeknek, és így minden tagállam, minden intézmény láthatja, hogy mi történik, milyen változások vannak. Ezen kívül új, összehasonlítható és megbízható adatokat állítottunk össze. Ezek a az éghajlatváltozással foglalkoznak, és a szolgáltatásoknak a számáról, felhasználásáról, hatájáról, stb. Ezt a mai itt kiosztott jelentésben is láthatják, és az interneten is. A különböző megjegyzések, tehát az interneten és a szociális médiában tett megjegyzésekkel kapcsolatban azt látjuk, hogy ezt az adatbázist nagyon sokan használják, ezeket a tényeket és adatokat a nőkkel és a férfiakkal kapcsolatban az Európai Unióval. Épp ezért állandóan aktualizáljuk az adatokat, azért, hogy bármilyen kutató vagy politikus megtalálhassa ezeket az adatokat, és láthassa, hogy milyen a jelenlegi helyzet. Van még egy terület, a gender mainstreaming területe, tehát hogy a nemek közötti egyenlőséget minden politikába belevesszük, és ezzel kapcsolatban kialakított, kiválasztottunk egy eszközt, és a nemek képzését próbáltuk előmozdítani. Megvizsgáltuk, hogy az Európai Unió, a tagállami és a helyi szinteken mi létezik, és felállítottunk egy olyan adatbázist, amely a nemek közötti képzési forrásokkal, erőforrásokkal foglalkozik. Ez több mint 200 különböző nyelven és hogyha a különböző intézmények valami újat akarnak kialakítani, akkor ezzel időt spórolnak. A parlament a tavalyi konferenciában is részt vett, ahol a bizottság, a tagállamok és a parlament és a képzőintézmények és a kutatók arról beszéltek, hogy a hatékony nemek nem képzés, képzése mit tehet, nem csak a tudatosságot növelheti, a figyelmet hívhatja fel, hanem valóban tényleg a nemek képzésével foglalkozik. Az egyik legizgalmasabb kérdés nem sokára végső formájába kerül, és júniusban fogjuk elindítani. Ez pedig a nemek közötti egyenlőségi index, tehát mutató. Ezt a munkát az Európai Bizottság első ütem tervére alapoztuk, és a a nők és a férfiak közötti egyenlőség stratégiáját szerettünk, szerettük volna ezzel megerősíteni, támogatni. Most kerül ez végső formájában, és most történik meg először, hogy ez a mutató csak az Európai Uniós politikákkal lesz kapcsolatos. Nem csak a 2020-as, hanem az összes fő szakpolitikát megvizsgáltuk, és azt kerestük, hogy, hogy ezek a konkrét mutatók mely területeket segítik leginkább. Június 13-án elindítjuk ezt Brüsszelben, és meghívjuk ezt a szakbizottságot is, és itt fogjuk ezt az egész gondolatot megvitatni, és nem sokára ezt a mutatót az Európai Unió rendelkezésére bizt, bocsátjuk. Vannak olyan mutatók, amelyeket sok EU-s szakpolitikával kapcsolatban itt összegyűjtünk. Hogyha megnézzük, hogy ebben a két és fél évben mit tettünk, körülbelül 30 kiadványt tényeket bemutató dokumentumokat 20-tól 270-600 oldalig terjednek ezek, és ezen kívül volt hat olyan tanulmány, amely a nemei alapú erőszakkal is foglalkozik. feltérképeztük a férfi szervezeteket is, akik a nemek közötti egyensúlyért harcolnak, és ezekben a szakpolitikákat láthatjuk, jogi dokumentumokat, módszereket, eszközöket és a bevált gyakorlatokat. És ezt felhasználhatják a döntéshozás során, láthatják, hogy mi lesz hasznos és mi nem. Itt pedig ezek a tanulmányok vannak, amelyek a nemi alapú erőszakkal foglalkoznak. Vivian Redding alelnök március 6-án a konzultáció, kerekasztal konzultáción is bemutatta ezt hiszen ez egy nagy fehér folt az adatok területén. Épp ezért szeretnénk támogatni a bizottságot a további lépéseiben, és ez a munkaprogramunk része is. Itt láthatjuk az adatbázist, és a női nemi szervek csonkításával kapcsolatos adatokat, és mindezeket a kinyomtatott anyagokat meg tudják önök kapni, de láthatják az adatbázisokat is, amelyek az interneten vannak. Ugyanakkor mindegyik tagállam számára a nemzeti nyelven is rendelkezésre botátsunk adat dokumentumokat, tehát láthatjuk, hogy, hogy milyen tények állnak rendelkezésre a különböző országokban ezeket a témákat illetően. És akkor ezeket fel lehet használni, amikor akarjuk. Idén felgyorsítottuk egy másik nagyon összetett feladatnak a munkáját. Ez a forrás és dokumentációs központ. Tehát a tudás, az eszközök, a bevált gyakorlatok, amelyek mind különböző tagállamok különböző szintjein léteztek, azokat központosítottuk, és ezt egy helyen összegyűjtettük, az, és így ez a központ bárki számára EU-s kutatók, de bárki számára rendelkezésre áll. És ez megkönnyíti a munkát, és meg is gyorsítja, és ez egy online e, forrás e, e, központ, és most már több mint 170 ezer adat áll rendelkezésre. Ezeket nem mi gyűjtöttük össze, mi csak megkaptuk másoktól, és szinkronizáltuk őket. És nem kell más helyeken keresni épp ezért, hanem elég csak itt. Ezen Ezenkivel 26 ezer adat van a nemi alapú erőszakkal kapcsolatban, és ezek is most már online rendelkezésre állnak, és partneri kapcsolatokat alakítottunk ki öt tagállamnak a dokumentációs központjával. Tehát felhasználhatjuk az ott létező dokumentációt. És itt látunk egy más feladatot, amelyet idén indítottunk el, ugyanis ez az európai e, nemek közötti egyenlőség e, úgynevezett Eurogender központ, és ezeket bemutatjuk majd. Ezt a Eurogender eh, hálózatot eh, eh, tudás cserére fogjuk felhasználni. Tulajdonképpen egy virtuális platform lesz, és nagyon sok online vitát is folytatunk majd. Idén hetet tervezünk, és szeretnénk bevonni a politikusokat is, hiszen itt különböző konkrét területekről, tanulmányokról beszélünk, de ugyanakkor az állampolgárok figyelmét is szeretnénk felhívni bizonyos kérdésekre, és a szakértők is megmagyarázhatják, hogy miért hoztak ilyen vagy olyan döntést. Örömmel tudósítok arról is, hogy ugyan kicsik vagyunk, és még fiatalok is, a szociális médiában is jó eredményeket értünk el, és egy tanulmányot is folytatott az ügynökségnek a kommunikációs hálózata, és azt láttuk, hogy negyedik helyen állunk a támogatók sorában. És hogyha megnézik, hogy a, például a környezetvédelmi vagy a légi biztonsági ügynökségek azok, vagy akár az alapjogi ügynökség is mind sokkal régebbiek, mint mi, tehát mi vagyunk az elsők az új ügynökségek között, aki ilyen előkelő helyet ért el. Nos, az ütemterv, vagy hát a naptár is látható, és ez is az egyik feladatunk volt, hogy ezt felállítsuk a rendelet szerint. Most egy megközelítést kell kialakítanunk, hogy a férfiak és a nők hogyan tudnak együtt dolgozni. Pozitív példákat kell az élet különböző területeiről hozni a sikeres együttműködést illetően. Ezt a tagállamok értékeli, különösen a dél-európai és kelet-európai országok. Nos, ez volt, amit eddig végeztünk el És azért akartam erről beszélni, mert az új félidős munkaprogram az folytatni fogja a legtöbb feladatot, amit eddig végeztünk, csak erősebbé, szakmaibbá szeretnénk őket tenni, és az adott bázis kiszélesíteni. De az új program az elsősorban partneri kapcsolatokat akar kialakítani, ami azt jelenti, hogy terveket dolgozunk ki, és erősebb partneri kapcsolatokat alakítunk ki minden illetékes szervel és intézménnyel. És ez nem csak a mi, hanem az ő munkájukat is segíteni fogja, és ezért majd három évvel később látjuk, hogy a döntéshozatat hogyan segítette ez a munka. Tehát folytatjuk majd a megbízható összehasonlító adatok gyűjtését, hiszen pont a korábbi adatok azt mutatták, hogy mi hiányzik, és idén, mint ahogy minden két évben, lesznek konkrét területek, amelyeket elemzünk, és megvizsgáljuk, hogy hogyan alakultak ezek a különböző tagállamokban, és azt is, hogy a nemek közötti egyenlőség helyzetét hogyan tudják a nemek közötti hiányosságok befolyásolni. És ezek az adatok mind az adatbázisban benne lesznek. Ezen kívül a nemi alapú erőszaknak is kiterjesztjük a területét, és meglátjuk, hogy milyen adatalapok tudják a parlamentet támogatni. Folytatni fogjuk a nemek közötti egyenlőség minden politikába való bevonását, tehát mindegyik szakpolitikát megvizsgálunk, és számunkra is ez egy nagyon hasznos munka lesz. Lesz egy új terület is, ezt most kezdtük el, e, és pedig analitikus eszközöket kialakítani, amelyek a nemek közötti egyenlőségnek a pozitív e, hatását fogja megmutatni. Tehát ez a módszer e, sok időt fog igényelni ahhoz, hogy megbízható legyen. Nos, a figyelemfelhívás, felkeltés, tudatosság növelés területén konkrét szakpolitikákat akarunk bevezetni, és végrehajtási gyakorlatokat bemutatni, ami azt jelenti, hogy ha egy tagállam vagy egy politikai párt meg akarja vizsgálni, hogy korábban mi létezett, akkor ezt itt megtalálja. Aztán a további tevékenységek, a, amelyeket az előbbi két és fél évben nem folytattunk, e, ez, e, ezekbe beletartozunk a e, a csatlakozás előtti tagállamokkal való együttműködés, és a nemek közötti erőszak is egy központi helyet foglal ez ebben. Nos, ez addig a munkán. Köszönöm.

Good morning, dear. Elnök úr, kedves képviselők, jó napot kívánok! Látom, hogy szűk az időnk. Nincsen elég idő az előadásomra, de örömmel látom, hogy megkapták a áldozatok támogatásáról szóló jelentést. Megpróbálom ezt összefoglalni 5-10 percbe, és Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy milyen információt találnak bennem, remélhetőleg hasznos, hasznosat, amit a munkáikban felhasználhatnak. Virginia is elmondta már, ezért nem fogom elmagyarázni, hogy miért én vezetem a tan- tanulmányt. Ez volt az egyik projekt, amelyet az elnökség e, Ciprus támogatott. Olyan területet eh, választattak a nők elleni erőszak kérdését, és úgy döntöttek, hogy ezen a széles területen belül az áldozatok támogatására szeretnének koncentrálni. A, a pekingi platform keretén belül volt számos mutató, amelyet 2002-ben elfogadtak a Dán elnökség ideje alatt. Ezt láthatják eh, tehát eh, a mutatók hatásköre eléggé széles. A jelentésen belül a legfontosabb téma az az volt, hogy át akartuk tekinteni ezeket a fő mutatókat, anélkül, hogy mélyebben elemeznénk az almutatókat az áldozatok támogatásáról. Az önök előtti anyagban is láthatják, hogy a szolgáltatások sorozat, amit áttekintettünk és elemeztünk, igen széles körű. 13 kategóriába tartoznak, de mindegyik kategória nagyon széles körű szolgáltatást fed le. A tanulmány legfontosabb kérdés, amit hangsúlyozni is szeretnék, az, hogy először gyűjtettünk a szolgálatokról EU szintű adatokat, ezelőtt nem készült ilyen összevetés, amely összehat hat, összevetni, hogy milyen, milyen tekintetben, milyen mértékben használják fel ezeket a szolgálatokat. Nem volt túl sok információ a rendelkezésünkre erről. Az volt nagyon fontos, hogy kiemeljük, hogy a nők elleni erőszakban és a emberi jogi kérdéseken belül milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre a nők megvédésére, ezek egybe esnek a tanács következtetéseivel is. Csak hogy világos legyen, a családon belüli erőszakra koncentrálunk, ez a legintimebb formája a nők elleni erőszaknak. A nők elleni erőszak nagyon széles terület, nem volt lehetséges az egész eh, területet megvizsgálni. Eh, még egy nagyon fontos különbség, amely az új irányelvben is szerepel, meg más dokumentumokban is, hogy különbséget kell eh, tenni az általános és a specializált támogató szolgáltatások között. Ezt is szeret, ha meg akartuk vizsgálni, adatokat gyűjtöttünk, és látjuk is a különbséget hiszen hogyha az általános támogatási szolgált, szolgáltatást nézzük, az a tagállamok körülbelül egyforma szolgáltatásokat nyújtanak. Amikor a konkrét szolgáltatásokról van szó, amelyek nők vagy gyerekek igényeit szolgálják ki, ott már problémákat látunk. Most átugrok néhány diát, mert az megmutatja, hogy milyen információkat találnak a jelentésben. hangsúlyozni szeretném az, hogy milyen széles körrel foglalkozik a jelentés, nem csak EU szakpolitikák szintjén, hanem a tagállamok fejleményeinek, fejleményeit is megvizsgáljuk. Remélem, hogy érdekesnek találják a kriminalizációt, a védelmi rendeleteket, szolgáltatásokat. Nagyon jól áttekinti azt, hogy mi történik a tagállamokban jelenleg. Ideérve a támogatások lehetőségét, az élettárs által elkövetett erőszak feldolgozását. Az adatokat online gyűjtöttük, nagyon sok szakértőt vontunk be tagállamokból, ezért az adatok minősége Eh, azon is, azon is múlt, hogy nem csak kormányzati képviselőket interjúvoltunk, hanem civil szervezeteket is. Ezért eh, gyűjtöttünk olyan jó információforrásokat. Ezen a képen felhívnám a figyelmüket arra, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyek jól lefedettek Európában, és jelen is vannak. Vannak más szolgáltatások, amelyek eh, még hiányosak. Felhívnám a figyelmüket arra a tényre, hogy a eh, szakosodott eh, szolgáltatók, a migráns csoportok esetében, vagy a fogyatékkal élő nők esetében nincs igazán jól kialakult hálózatuk. Csak hét olyan tagállam volt, ahol ezzel foglalkoznak. Vannak egészségügyi protokollok az egészségügyi intézményekben, de a legtöbb esetben csak kezdetlegesek. Nem akartuk összehasonlítani a tagállami helyzeteket a, a, a, azokban az országokban, amelyek 2004 előtt csatlakoztak az EU-hoz, de, de nagyon egyértelmű a különbség. Sötét-zölddel jelöltük a régi EU tagá, tagállamokat, ahol a szolgáltatások, a szakszolgáltatások női segélyvonalak, női e, menedékhelyek szolgáltatása sokkal fejlettebb. Nagyon fontos ezt elmondani, rámutatni a tanulmányban, és ez a kép információt ad arról, hogy hány tagállamnak van törvénye állami finanszírozása szolgáltatásokra. 15 tagállamban azt láttuk, hogy van állami finanszírozás a női menedékekre és a segélyvonalakra. Ez azt jelenti, hogy az állami finanszírozás nem mindig fenntartható, nem támasztja alá a jog, és krízishelyzetben nem biztos, hogy elegendő akkor, amikor megszorításokat szenvednek el az országok. Itt most röviden azt szeretném elmondani, hogy a 2012-ben a tanács következtetéseket fogadott el a ciprusi kormányzati javaslat alapján, amely, amely, amely elfogadta mi ajánlásainkat. A tanácsi következtések tükri, azt tükrözik, hogy mi szerepel ebben a jelentésben is. A kivetítésen azt látják, hogy nagyon egyértelműen elmondjuk, hogy a családon belüli erőszak négy országban minősül nemi alapú erőszaknak, és egy, kap egyértelmű meghatározást a büntetőjogban. A tanács felé a, a tagállamok figyelmét arra, hogy mindenféle erőszakforma az emberi jog megsértésének minősül, és ezt meg kell így határozni a jogban. Felhívja a figyelmet arra a tényre is, hogy átfogó támogatási rendszerre van szükség, nemzeti akciótervre, amely nem létezik minden tagállamban, és ezt nagyon fontos elmondani valamint nem léteznek az elkövetőkre irányuló támogatási programok, hiszen vannak jogi rendelkezések arra, hogy az elkövetőknek is hozzanak létre támogatói programokat. Ahogy elmondtam már, azt találtuk, hogy azok a szakszolgálatok, amelyek nagyon fontosak, amelyek nemi egyenlőségi szemszögből közelítik meg a problémát, ezek nem elegendőek ez szerepel a tanács következtéseiben, és hogy mennyire fontos a nemi egyenlőségi perspektívát alkalmazni ebben a munkában. Hivatkoznak az irányelvre is, amikor előírják, hogy minimum követelményeket kell létrehozni az áldozatok támogatását illetően, hiszen ezek nem eh, megfelelően elérhetők minden tagállamban. Gondoljuk csak eh, az Európa Tanács konvenciójára, amely előírja, hogy leírja, hogy nagyon kevés tagállam szerepel ebben a hálózatban. Beszéltem aztán a finanszírozásról is, most pedig befejezném, és kérem, hogy olvassák el a jelentés, jelentést, és hogyha vannak kérdéseik, arra nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. <clears throat> Szeretném megköszönni a két előadást, az önök munkáját. Nagyon értékes képet adtak az intézmény munkájáról, és az, hogy kiemelték a pekingi platform munkáját, ezzel láthatjuk, hogy milyen jelen lehetőségeink vannak, és hogy a bizottság milyen információforrást használhat fel akkor, amikor a munkáját végzi, és ennek nagyon örülök. Megnyitom most a vitát, van egy Nincs igazán sok időnk a beszélgetésre. Először Bauer asszonynak adnám meg a szót, parancsoljon. Thank you so much, it was really... Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt hallani, hogy milyen jelentős munkát végezett ez az intézmény. Ahelyett, hogy megpróbáltak volna a helyüket megtalálni, vagy tetőt a fejük fölé. A, most már a történetük első fejezete lezárult, és láthatjuk, hogy milyen jó eredményeket hoztak létre. Ugyanakkor a múlt héten különböző női, nőjogi kérdésekről beszéltünk a plenáris ülésen, és valaki, nem emlékszem, hogy ki volt, feltette azt a kérdést, hogy az EIGE milyen munkát végez, hiszen teljesen láthatatlan a munkájuk. Épp ezért szeretném kérni a titkárság segítségével, hogy gondolják át, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy láthatóbbá tegyék a munkájukat nem mindig azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy hogyan lehet a különböző egységeket összevonni. Ugye az intézetnek a felállítása nem volt egy könnyű feladat, talán néhányan emlékeznek még rá. Azt szeretném, hogyha az önök intézete jobban belefolyna a mi munkánkba. Például a jövő évi nőnapot, március 8-át, eh, a női, a nemek közötti egyensúly mutatójának szentelhetnénk, tehát a Gender Equality Indexnek. És az önök munkája segíthetne eh, számunk, nekünk eh, fontos lenne, hasznos lenne számunkra. Aztán, hogy milyen munkát végeznek a soros elnökségeknek. Mi általában megtervezzük a soros elnökségekhez való látogatásunkat, és hogyha önök velük kapcsolatban elvégeztek munkát, az számunkra is hasznos lenni. Tehát nagyon sok olyan kapcsolódási pont van, ahol az együttműködést javítani lehetne. Az érem másik oldala is felvet egy kérdést. A nemek közötti egyenlőség indexe mutatója az a jogorvoslathoz való hozzáférést segíti-e? Ez egy különleges kérdés, és gyakran elfeledkezünk róla. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésre van még időnk, mielőtt visszaadjuk a szót az EIGE képviselőinek. Garcia Pérez asszony, utána Kivéti asszony, parancsoljanak. Sí, muy, muy brevemente, por supuesto, agradecer la... la... Egészen röviden szólok csak hozzá. Én nagyon köszönöm az előadását. És nagyon biztos vagyok abban is, hogy ez egy nagyon biztonságos alapot fog nyújtani ez az egy esélyegyelőségi bizottságban a munkánkhoz, és éppen ezért nagy megelégedettséggel hallottam, láttam azt, hogy ezen a területen már ennyi mindent tettek, és hiszen már régóta tudjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy egy ilyen intézmény létrejöjjön, annak érdekében, hogy az adatokat is rendelkezésünkre tudják bocsátani, amire szükségünk van a munkánkhoz. Tehát nagyon köszönöm ezt a munkát. Azt is el szeretném mondani, hogy a legfontosabbnak azt tartom jelen pillanatban, hogy a munkát ezen a területen ténylegesen hasznosítsuk. Tehát azt a munkát, amit itt teljesítenek, az ne csak a mi munkánk számára szolgáljon inputként, hanem mindenki számára nyitottá tegyük, akik a nőjogi esélyegyenlőség területén tevékenykednek. És ezért nagyon szorosra kell fűznünk a kapcsolatainkat a munkánk során a civil társadalom képviselőivel is, és minden más olyan résztvevővel, aki ugyanebben az irányban kíván előre vinni a dolgokat azért, hogy a valóban egy jó fejlődés. Most egy rövid kérdés Fujeti asszonyol. No, uh, Köszönöm szépen. Franciául szeretnék beszélni. Szeretném megköszönni az intézmény képviselőinek a munkájukat. És egyetértek Bauer asszonynal, azzal kapcsolatban, hogy mennyire látható az intézet. Én előadója voltam ennek a kérdésnek, és nagyon sok kommentát hallottunk ezzel kapcsolatban, de mi megvédtük az intézménynek a szerepét, tehát hogy fontos. Különösen a mai téma nagyon fontos, hiszen a szocialista frakciónak a manifestójához kapcsolatuk, amely a nőkkel kapcsolatos erőszak elleni harchoz kapcsolódik. Önök nagyon jó munkát végeznek, és nagyon hasznos ez a munka a parlament számára. Köszönöm. Okay, is there any... Bizottság szeretne röviden hozzászólni? Um, um, Gyorsan, mert nincs sok idő. A bizottság támogatja az intézmény munkáját, és gratulál hozzá, különösen az első évek munkájához. Most látjuk az eredményeket már, most jönnek az első eredmények, és ezt láttuk a két előadásban is. That was short, thank you. Hát ez valóban nagyon rövid volt, köszönjük szépen. Visszaadnám a szót az előadóknak, rövid összefoglalása. Sajnos nincsen elég időnk önökre, e, de mégis a e, lehetőséget kell adnom önöknek arra, hogy reflektáljanak az elhangzottakra. Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek. Valóban mi is vitatkozunk a láthatóságról szóló javaslatokról. Most készítjük elő az első javaslatot arról, hogy miként lehet együttműködnünk a parlamenttel, Európai Parlamenttel, és ezt majd megbeszéljük a koordinátorokkal is. Minden ötlet nagyon fontos, hiszen önök is tudják, hogy mire van szükség. Meg kell találnunk, hogy hogyan kell bemutatni az eredményeinket, ezért nagyon örülünk a megjegyzésnek. Ami a szociális szervezet, szervezeteket illeti, és a civil szervezeteket, Az első kapcsolati szint az európai női lobby, az európai szintek, a szakértői fórumok, igazgatósági ülésen találkozunk majd velük május végén, van együttműködési terünk, a szociális platformmal ma találkozunk, amely szintén egy szakértői fórum tagja, és most dolgozzuk ki a hálózatainkat. A hálom ebben az európai eh, nemi egyenlőségi hálózatban többféle szervezetet szeretnénk bevonni. Itt nyelvi problémáink vannak, hiszen nincs eh, ennek olyan dolgozóink, akik minden nyelven beszélnek, és a civil szervezetekben sem beszél mindenki angolul de kapcsolatban állunk velük, és nagyon fontosak ők számára, számunkra, ők hajtják a mi munkánkat. Köszönöm szépen! Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és beszámoltak a működésükről. Nagyon izgalmas jelentéseket láttunk, hallottunk. Tudom, hogy folytatják majd ezt a tapasztalatcserét. Beszéltünk már arról, hogy fokozzuk majd a kapcsolatainkat, kommunikációt. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek, és beszámoltak a munkájukról. Okay, we will now go into the vote. Most pedig megkezdjük a szavazást, és előtte szeretném megkérdezni, hogy a képviselők megpróbálnának visszafogni a megjegyzéseiket, hiszen nagyon nehéz lesz elnökölni a szavazást egyébként. Örülök a megjegyzéseinknek, hogyha, valamikor, hogyha a szavazás ellenőrzését kérik, vagy jelzik, hogy valamit elrontottam, persze szóljanak akkor, de ha lehet, akkor egyéb megjegyzéseket most ne tegyenek, annak nagyon örülnénk, hiszen nagyon megnehezíti a munkánkat. Köszönöm szépen! Kilences napi rendi pontról szavazunk nők jogai a Balkán csatlakozásról váró országaiban. Szeretném megkérdezni, hogy az előadó szeretne hozzászólni. Very shortly. Igen, nagyon röviden. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak az együttműködést a szavazás után. Azt hiszem, hogy nagyon nagyszerű jelentésünk lesz, amelyet a következő években fel használhatunk, amikor az egyes balkáni csatlakozásra váró országok kormányaival tárgyalunk. Azt láttuk, hogy nagyon sok ország kapcsolatba lépett már velünk, elolvasták ezeket a jelentéseket az illető országokban, és jó hatást fog majd gyakorolni a női, nők jogainak helyzetére, amely fontos szerepet kap majd a csatlakozási folyamaton. Elnök, köszönöm szépen! Még nem a hat, hatos módosítással kezdjük, ki van mellett, emelje fel a kezét, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. AFET 7-es módosítás, részenként szavazunk, van -e ez ellen kifogás? Nem. Akkor az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosítás, szóbeli, van-e kifogás ellene? Szóbeli módosítás ellen, ha nem, akkor ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosítás, részenként szavazunk, első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AFET 20-as módosítás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezután az AFET 9-es módosítás következik, első része. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, bocsánat, a 13-as, 23-as és 28-as okafogyottá vált, az AFET 9-es első részére következik. Erről szavazunk. Még egyszer, AFET 9-es első része ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AFET 8 ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AFET 11 első része mellette, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az AFET ötös módosítása következik, hiszen a hármasról nem szavazunk. Az ötös következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AFET e 12 második része, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 19-es módosítás következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 25 és 15-ös oka fogyott, a 13-as következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum ki van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az azt jelenti, hogy a 21-es módosítás következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27. A 26-ost ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 26-os módosításról. Most pedig nagyon gyorsan le is zárom. Így van, lezártam. Elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Afet 6-os ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 19 oka fogyott, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AFET 1 nem szavazunk, AFET 2-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Afet 10-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 38-as módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 41-es következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 okafogyott, 7-es kompromisszum következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 45-ös módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tar- tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, tehát az 50-es módosítót megnyitom a módosít, megnyitom a szavazást. 50-est. Nem, nem nyitottam még meg. Hamarosan megnyitom. Most sikerült. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-14 arányban. 51-es módosítom, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. nyolcas as kompromisszum mellette ellene elnézést, mit mondtak? Bocsáss, nyolcas as kompromisszum tehát. Ki van mellette? 10 mondja a közönség. Nem, nyolcas as mondja az elnök. Az én papíromban a nyolcas as következik. Tehát tízesnek kéne ott szerepelnie? A 11-es bekezdésről van szó. Rosszul szerepel az szavazó listán, az a tízes számú kompromisszum. Valóban. És akkor erről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Azt kérdezem, hogy lehet-e blokkban szavazatni az 55-től a 76-ig. Lehetséges? Nagyszerű. Akkor nem? Akkor az 5-ös 55 akkor mit szólok az, hogy 55-től 69-ig? Lehetséges? 69-esig tudunk blogban szavazni? 59-ig? Mit szólnak az, hogy 55-től 59-ig blogban szavazunk? Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 60-as módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 60 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette ellene <clears throat> tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, bocsánat, 73-as következik mégis csak, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. 76-os tehát. Most pedig lezárom. Elfogadtuk. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük a 77-est, megnyitom a szavazást a 77-es módosításról, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A szocialistáktól egyet többen szavaztak, de az eredmény szempontjából nem számít. Tehát a szocialistáktól egyet többen szavaztak. 79-es módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 84 mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem ezt ellenőriznünk kell, 84-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. 85-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 89-től 2-es módosításig lehet blokkban szavazni? Nem. Rendben. 89-es tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92 mellette, elnézést. Tehát 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 9. Mi lenne, hogyha 95 több blogban szavaznánk? Nem jó? Nem megy? Ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor nem szavazunk. 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 me- me- 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as módosítás mellette ellene tartózkodás el- elutasítottuk, 4-es ezt ellenőrizzük, tehát hármas módosítás, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-13 arányban. Megismételjük, tehát a hármas módosításról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-13 arányban erőtasítottuk. Négyes módosítás ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. teljesen egyértelműen elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. We don't go to item number 10, Millennium Development. Most pedig 2015 framework. Átérünk a tízes pontnak a szavazására, és megadom a raportőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni mindazoknak eh, az árnyék jelentéstevőknek is, akik gazdagították ezt a jelentést. Két eh, megjegyzésem lenne, elsősorban technikai jellegű. Az első, hogy nem ajánlom, hogy a 19-es és a 43-as módosítót támogassák, nem eh, érdemi, hanem strukturális és koherencia szempontokból. A jelentésnek ugyanis megváltoztatnák a struktúráját második az 53-as módosítóval kapcsolatos, eh, a GUE és a CR eh, ugyanis eh, felhívta a figyelmet, hogy a három részről szavazunk, és a forszi szó az nem volt benne az eredeti szövegben, ezért nem szavazunk róla. Thank you very much. I also want to clarify that, uh... Nagyon szépen köszönjük, és a részenkénti szavazott szabályozást illetően, amit a GOE és az két a bizonyos fordításokban az erőszakos kényszerített prostitúció szóval volt, kapcsolatban volt a kifogás. Érthető mindenki számára? Okay, you want to floor, Mr. Szeretne hozzászólni, Papadmaroszon? Köszönöm szépen. A jelentéstevő tevő 43-as módosítóval kapcsolatos megjegyzésével kapcsolatban szeretném világosá tenni, hogy a négyes bekezdés jelölték itt, de négy hának kellene lenni. Ugyanaz a szöveg, csak a helye változik meg tehát nem a négyes bekezdésnek, az eredetiben a négyes bekezdésnek a szövegét helyettesíti. Remélem, hogy ez így most már világos. Hogyha valaki ezt elutasítja, akkor nem tudunk róla szavazni. De majd ezt akkor, amikor ott tartunk, ott fogom feltenni. Those are in favor. Akkor elkezdjük az egyes kompromisszumossal. Ki van mellette, ki ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A 14-es módosító, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Sajnos nem a mikrofonba beszél az hozzászól. Jó, mellette ellene eh, tartózkodás talán így. Hogyha azt látom, mondja az elnök, hogy mindenki az elfogad, elfogadja, akkor felgyorsítanám a dolgokat, hogy a nem fogadja el, tartózkodik, stb. az nem kell. Are you favor? Tehát a 15-ös módosítónál vagyunk mellette, ellene tartózkodás, ez eléggé világos volt, de azért még egyszer, tehát e, támogatja ellene tartózkodás, elutasítottuk. A 16-os ki van mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 17-es módosító, mellette, ellene tartózkodás, azt gondolom, hogy a 17-est azt le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást, tehát a 17-esnél vagyunk. Megnyitottam a szavazást. elfogadtuk két szavazattal. Eljutottunk a kettes kompromisszumos, ez ki van mellette, ki van ellene, ki ta, tartózkodik, elfogadtuk. A 19-es módosítaná vagyunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Eljutottunk a 20-as módosítóhoz, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 21-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es az kiesik ilyenkor, tehát akkor tovább haladunk. A 23-as, ez ezt eh, részenként szavazunk. Erről. Tehát akkor ö, eh, részenként szavazunk. Tehát az első részéről a 23-as módosítóról ki van mellette, ellene, ki tartózkod is. Azt gondolom, hogy ez jobb, hogyha leellenőrizzük elektronikusan, mert nem volt teljesen világos, tehát megnyitom az e- a részenkénti szavazás első részét. Megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást, és elutasítottuk két szavazattal. A második részt ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk a 24-es módosítónál vagyunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. A 25-öst visszavonták, 26-os, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A 26-ost azért ellenőrizzük le, tehát a 26-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 53-as részenként fogjuk szavazni, és két, mind a két részt. Az első részt ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Nézzük a második részét az 53-asnak, mellette, ellene, tartózkodik, ezt is elfogadtuk. akkor a 32-es okafogyottá vált, a 27-es módosítaná vagyunk, ez egy szóbeli indítványra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 40-esnél vagyunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És a 43-as, ez egy szóbeli módosítóra ö, vezethető vissza. Van-e valakinek ezzel ellen kifogása? Hogyha nincsen, akkor megszavazzuk a szóbeli módosítót. Ki van mellette ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 44 és 45-ös okafogyottá válik, tehát 46-osnál vagyunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 49-es, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 50-es módosító, el, mellette ellene elfogadtuk 51-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 52-es mellette ellene Clash, elfogadtuk. 54-es, mellette, ellene, Clash, elfogadtuk. 55-ös, mellette, ellene, Clash, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, Clash, elfogadtuk. 5 ellene, Clash, elutasítottuk 57-es, 58-as mellette, ellene, elfogadtuk 59-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt most nagyon nehezen le- tudtam megítélni, úgyhogy csekkoljuk ezt le. Tehát megnyitom az 59-es az elektronikus szavazást, leellenőrizzük ezt, és lezárom a szavazást. Egészen világosan elfogadtuk a 60-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hatos módosító, ez egy szobeli módosító, van-e valakinek ez ellen kifogása? Nincsen, akkor szavazásra bocsátom. Ki van mellette ellene tartózkodás? Ezt is elfogadtuk. A hetes módosítónál vagyunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes mellette, ellene tartózkodás, Elfogadtuk kettes, ki van mellette, ellennel tartozkodik, elfogadtuk hármas módosító, mellette tartozkodik, elfogadtuk négyes, mellette ellennel tartozkodás, elfogadtuk. És akkor ez azt jelenti, hogy az ötös okafogyottá vált, tehát akkor most a teljes uh, dokumentumról fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezzel elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek! We Most akkor jön a következő napi rendi pont. Az európai alap a leginkább rászorulók számára. És a jelentéstevő szeretne hozzászólni? Nem, nem, igazán nem. Jó, akkor elkezdjük a szavazást. Az 56-os módosítóval kezdjük, ő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem elvetettük, de 58-as ellenőrizzük mellette ellene elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, elvetve. 65 mellette ellene tartózkodás elvetve. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66 mellette ellene tartózkodás elvetve. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette nem, visszatérünk a 68-ra, ellenőrizzük. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tehát hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 71-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. egy szavazattal többen utasítottuk el, tehát elvetettük. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75 mellette ellene tartózkodás elut- elvetve. 74 mellette ellene tartózkodás. Nem, ellenőrizzük a 74-est, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es módosító. 76 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elvetve. 80, nem, a 21-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22 és 67 azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as okofagyottá válik, tehát jön a 81-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88, akkor fogyottá válik. A 89 és 90-es azonos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 89-90-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 91 mellette ellene tartózkodás erőtvetve. 92, 93, 94 azonosak mellette ellene tartózkodás elvetve. 95 mellette ellene tartózkodás elvetve. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96 és 98 szoka fogyottá válik, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107 és 108 azonos, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107 108-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Harmincnégy mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás. 109-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 okafogyottá válik, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 részenként szóval ellette ellene tartózkodás Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene tartózkodás elvetve. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42 szóbeli módosító. Tehát akkor szavazunk róla. 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadva kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 okafogyottá válik. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az ötös a fogyottá válik, hat, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elvetve. Nem, ellenőrizzük. Tehát a második részt megismételjük, második részről szól a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvet elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ötös 55-ös mellette ellene tartózkodás elvetve. Most akkor az egész állásfoglalásról következik az árószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Utolsó szavazás következik az Európai Unióban szociális lakhatáshoz jutásról szól. Kérdezem az előadót, hogy van-e hozzáfűzni valója. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy szeretném megköszönni az árnyék előadóknak azt a fantasztikus munkát, amit e-mailben folytattunk, és amivel eljutottunk a végső szavazásig. Reméljük a leg legjobbakat. Köszönöm. Én is köszönöm, mondja az elnök. Okay, we start with compromise. Négyes kompromisszummal kezdjük. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es szóbeli módosítás van kifogás? Ellene nem, akkor nem szavazunk róla. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 38-asról két részben szavazunk. Első, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 16-os módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as módosítás következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell, tehát a 24-es módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az egész anyagról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. egyértelműen elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. So we don't take 15 minutes. Most 15 perc következik, mielőtt a koordinátorok ülése megkezdődik. Köszönöm a munkát.